președintă. Az elnök. Good afternoon, everyone. The sitting is resumed. Jó napot kívánok mindannyiuknak, folytatjuk az ülést. Először is a tegnapi jegyzőkönyv rendelkezésre áll, amennyiben nincs senkinek ellenvetése vagy megjegyzése, akkor jó, eh, elfogadottnak tekintem. Ma délután az első